a lehető legjobb körülmények között biztosítsák a, a finanszírozást. Ez így egy külön terv született, aminek bizony vannak következményei a költségvetésre. A kifizetési kötelezettségvállalásokra ugyan nincsen, azonban a pénzek beszedésére igen. Vagyis, hogy az alapok kifizetése Görögország irányába, nevezetesen az az 5 ami a strukturális hitelekből levételre került, minél előbb fel kell, hogy szabaduljon. A társfinanszírozás jelentős mértékű lesz, ugyanis az Európai Unió részvétele 100% lesz. Ez már nem igazán társfinanszírozás, hanem exkluzív finanszírozás az Európai Unió részéről. Majd, ami a programokat, illetve a kötelezettségvállalásokat illeti, gyakorlatilag arról van szó, hogy az előfinanszírozások előlegeit minél előbb kifizessük. A regi, amely a felelős bizottság úgy döntött, hogy az 50. cikket alkalmazza, és egyszerűsített jelentést készít mégpedig annak érdekében, hogy a döntéshozatali folyamatban semmiféle késekedés ne legyen, és minél előbb szavazhasson a parlament. A koordinátorok ülésén felvetettük ma délelőtt ezt a kérdést, és nem véleményt szeretnénk készíteni, hanem egy egyszerű levelet írni, amelyet az elnökünk aláírna, amelyben a bizottságtól azt kérjük, hogy bizonyos pontosításokkal éljen, különös tekintettel arra, hogy hogyan történnek majd a kifizetések. Tavasszal három oldalú egyeztetése került sor arról, hogy milyen határidőkkel történik a kifizetés, úgyhogy kétségtelen, hogy ezeknek van hatása a különböző határidőkre, tehát új keretekre van szükség. Prezaur úr jelen van körünkben, úgyhogy kérem néhány szóban mondja el, hogy milyen rendelkezéseket képzelt el a bizottság, és hogy már is ennek milyen hatását érzékelhetjük. Igazgató parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, a szót. Emlékeztetésképpen el szeretném mondani, hogy július 17-én a bizottság egy módosító javaslatot terjesztett elő, de ha megengedik, angolul szeretnék beszélni, mert angolul kérde- készítettem ezt el. Tehát a bizottság július 17-én a közös rendelkezési rendeletről, ami a strukturális alapokra vonatkozik, készített egy előterjesztést, hogy a likviditási problémákat megoldhassuk Görögországban, hiszen önök is tudják, miről van szó. Tehát annak érdekében, hogy miről is van szó, el szeretném mondani, hogy mit tartalmaz ez a javaslat. A új 2014-2020-as programra vonatkozik, illetve az előző 2007-2014-es programozási időszakra is vonatkozik. Ami az új programokat illeti, a javaslat szerint az előfinanszírozás rátát kell növelni, amelyet a teljes Görögországnak szánt 7 éves összegből számolnak ki. Ez 14,6 milliárdnak felelez meg ez alatt az időszak alatt, tehát 7%-kal kívánják ezt növelni. Ennek az a hatása, hogy a kifizetéseket már hamarabb kell eszközölni, amit egyébként a programozási időszak során kellett volna megtenni. Ez egy milliárd. 500 millió 2015-ben, a másik fele pedig 2016-ban kerül kifizetése. Ezen kívül van egy olyan rendelkezés is a javasolt módosításokban, hogy nagyon gyorsan kell mindezt megtenni, ugyanis az elképzelés az, hogy ez erőteljes ösztönzést jelent majd a befektetéshez, és ahhoz, hogy a gazdaság ismételten visszatérjen a normális mederbe, munkahelyeket és növekedést biztosítson. Ez az előfinanszírozás feltételekhez kötött, bizonyos visszafizetésekhez kapcsolódik, amelyeknek 2016-ra a bizottsághoz be kell érkeznie egyébként egy része az előfinanszírozásnak, amelyet nem fedeznek ezek, visszatérintendők. Tehát nem szankcionálni akarnak, nem az az elképzelés, hanem ösztönözni, amennyire csak lehet, hogy a beruházások a görög gazdaságba kerüljenek. Ez vonatkozott a jelenlegi programozási időszakra. Van két javaslat, az elmúlt programozási időszakra vonatkozóan is. Az első arra vonatkozik, hogy már 2015-től kezdve az utolsó 5% felszabadulna, amit ki kell fizetni a 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozóan. A jelenlegi szabályok értelmében az utolsó 5%-ot, amit 7 évre számoltak ki, csak a programok lezárása után kifizetendő. A különböző intézkedések, lépések miatt, a programok lezárása okán ez 2017 előtt nem következne be. A módosítás derogációt javasol, ö, eltérést ettől a szabálytól, és azt a lehetőséget, hogy már 2015-től kifizetése kerüljön ez az utolsó 5 a 2007-es, 2007-13-as időszakra kiszámolva. A második módosítás, amit az elnök úr most említett, nevezetesen a projekt finanszírozása teljes mértékben EU alapokból történik. Tehát a társfinanszírozás gyakorlatilag az EU részéről százszázalékos. Ezen két módosítás hatása a 2007-2013-as programokra egy további milliárd, kifizetése 2015-2016-ban szemben a későbben tervezettel. Az 1 milliárdnak a felét 2015-ben, a 2015-ös költségvetésben, a másik felét az 500 milliót a 2016-os költségvetésben. Ha ezt a kettőt együtt vizsgáljuk, ez azt jelenti, hogy ami az előzetesen kifizetett összegeket illeti, egy milliárd 2015-ben, egy másik 2016-ban jelenik meg. A kérdés tehát a következő. Ez a 2015-ös előirányzatokban, engedélyezett előirányzatokban megjelenhet, illetve a 2016-osokban, amit a bizottság javasolt? Van egy új elem, a kifizetési szükségletek becslésének kiszámításában, nevezetesen, hogy a bizottságnak július végén kellett volna megkapnia a tagállami becsléseket, az idei és a jövő évre. Még minden tagállam nem küldte ezeket be. És a teljes összeg kb. 15%-a hiányzik még mindig. Azonban, ami 2015-öt illeti, erre az évre ugye pontosabb a becslés, a tagállamok pontosabban látják azt, hogy a mostani, jelenlegi évben ö, milyen igényeik lehetnek. Az új programok ö, közül vannak, amelyek késésben vannak, és a tagállamok kevesebbet igényelnek, mint amennyit ö, terveztek januárban. Úgyhogy a hiányos információk alapján úgy gondoljuk, hogy így az 1 milliárd 2015-ben plusz összeként belefér a problém, problémába, tehát 2015-ben nem kell a kifizetési előnyzatokat növelni. Ami 2016-ot illeti, itt még nem lehetünk teljesen biztosak, ugyanis a tagállamok még egészen pontosan nem látják azt, hogy 2016-ban mi lesz, tehát valószínűleg kevesebb összegeket jeleznek, mint az idei évre. Körülbelül 11 százalékos a hiba százalék ebből a szempontból, ami elég jelentős. Tehát óvatosan kell ezt kezelni. Több tagállamnál ö, csökkenő tendenciát tapasztalunk ö, 2016-ra a jelzett összegeket illetően, úgyhogy így a további 1 milliárdot is ide beszórhatjuk. Úgyhogy pillanatilag úgy tűnik, hogy nincs szükség a kifizetési előirányzatok növelésére. Mindez nem fenyegeti azt a megállapodást, ami a kifizetési tervre vonatkozott. Ez mindig megfelel azoknak a célkitűzéseknek, amely a nem ki, ki nem fizetett 20 milliárdos számlákra vonatkozott, amelyek az év elején jelentkeztek, illetve az abnormális kifizetési késlekedéseket ki lehet így küszöbölni. Úgyhogy ez a helyzet, és hogyha van konkrét kérdés, szívesen válaszolok rájuk. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök, köszönöm szépen, Frize úr, a pontosításokért. Jó hír, hogy ennek nincs hatása a kifizetések programozására összességében. A rossz hír azonban az, hogy egy csomó kötelezettségvállalást el kellett tolni, és nem kerültek más területre. Az Európai Unió szeretné ösztönözni a beruházásokat, de hát fönnáll annak a kockázata, hogy ellentmondásba keveredünk. Köszönöm a szót, elnök úr! Kedves kollégák! Görögország rendkívül fontos kérdés volt, úgyhogy csak örülni tudunk az elveknek. Azonban valóban arra van szükség, hogy pontosítson a bizottság, és igaza van, hogyha levelében rámutat arra, hogy ezekre a pontosításokra bizony szükség van. Én a következőt szeretném elmondani. Ennek nyilván lesznek következményei a kifizetési előirányzatokra, és már is vannak ugye nehézségek, és még lesznek is. Úgyhogy ezért kéne, hogy a tanács egy kicsit engedjen itt ebben a kérdésben. Mármint a kifizetési előirányzatoknál. De hát reméljük, és szorítsunk, hogy segít majd ez a tagállamoknak, mert felgyorsítja az eljárást, és ugye a a strukturális alapoknál mindenki tudja, hogy ez a nagy probléma, hogy nagyok a késések. És érdekes lenne, hogy egy átcsoportosítást megvizsgálnánk az európai strukturális alapok esetében részletesebben, és talán ezt kellene kiemelni az ön levelében is. Azt hiszem, hogy fontosak a következmények, de az is jó, hogyha pozitív következményeket tapalunk, tapasztalunk. Köszönöm, kedves kollégák, 18 órakor végezni szeretnénk, úgyhogy nem baj, hogyha gyorsan beszélnek. E, Rövidre fogom a mondandómat. Kézenfekvőnek tűnik, hogy üdvözlendő, hogy a társfinanszírozásnál 100%-ot alkalmazzanak, és 2011-2000 20 között az előfinanszírozás is szóba jöhessen, mint egy két milliárdos e- eurós összegről van szó. Ez egy megelőlegezett előfinanszírozás végül is, és ezzel szeretnénk hozzájárulni, hogy Görögország nagyobb erőfeszítéseket tud hozni, és reméljük, hogy Görögország kellően stabil lesz ahhoz, hogy ezeket a projekteket százszázalékosan ki tudja használni ugyanis a terveink szerint egy bizonyos száros határidőn belül szeretnénk felhasználni a forrásokat. Hogyha nem sikerül felhasználni a forrásokat, akkor bizony később az összegeket nem lehet rendelkezésre bocsátani újra. 2016-ra van egy prognózisunk a költségvetésben emiatt és ez kihat természetesen a kifizetések ütemezésére is, és a stratégiára, amit kialakítottunk, nem kívánunk mi más projektek kárára finanszírozni. Ezért érdekes lenne megtudni, hogy mi történik. Nem mondhatjuk azt, hogy egyik helyről elveszük, és máshol odaadjuk, ez nem lehet a megoldás része. Egy problémát ezzel megoldunk, de máshol meg egy újabb problémát teremtünk ezzel. A tanácsnak az a szokása, hogy emelni semmit sem akar, és nagyon sokat akar csökkenteni. Vagy hogy innen veszel, hogy oda tudjon adni. Ide-oda csoportosítják át a pénzeket, aminek az eredménye az, hogy a problémák száma csak növekszik. Itt a Grexitnél is erre gondoltunk. Az, azt mondtam a tanácsnak, hogy egyik zsebünkből kivenni a pénzt és a másikba beletenni, abból egy euró nem lesz két euró. Tehát, hogyha ide-oda csoportosítjuk a pénzeket, annak nem lesz multiplikátor hatása. A kérdés most tehát, hogy legyen egy puffer, hogy ha valami történik, akkor nem többi program kárára történjék ez, bár még nem tudjuk, hogy a tanács mivel fog előállni. Lesz, is egy probléma, lesz itt egy probléma, amit valamennyien ismerünk már 2015-ben van egy fizetési késedelem, a kifizetéseknél, és nehézségek lesznek a két milliárddal is megjósolhatóan. Attól tartok tehát, hogy olyan problémával szembesülünk a jövőben, mint most 2014-2020-as időszakban. Vagyis ha így folytatjuk, akkor rosszabbá tesszük a helyzetet, nehezítjük a helyzetet. Az Európai Bizottságnak készítek egy javaslatot arra, hogy hogyan lehet megelőle, megelőző módon, megelőző célral fellépni, hogy a program helyzete ne romoljon tovább, és az a támogatása, ami Görögországnak adunk, az nem más államok kárára menjen. Kolmer úr. Köszönöm szépen, elnök úr Köszönöm szépen az Európai Bizottság képviselőinek a részletes helyzetábrázolást, és ezt a igazgatás technikai magyarázatot is szívesen csatlakozom egyrészt Fernándes úrhoz, aki előttem szólt, hogy ha arról beszélünk, hogy ne hozzunk létre egy ilyen átrakodó udvart a pénzeknél. A pénz, ami egyszer van, az nem sokszorozlik meg magától, hiába tologatjuk ide-oda. És még egy megjegyzés, nagyon balszerencsésnek tartom, hogy egyre inkább engedünk a kísértésnek, hogy bizonyos dolgokat nem nevezünk nevükön. A negatív növekedésről is szoktak beszélni, hát régebben az csökkenés volt, és napjainkban százszázalékos társfinanszírozásról beszélünk, ez még bizony teljes finanszírozást jelent az EU részéről, akkor így kéne nevezni ezt. Ez világosá teszi a helyzetet, hiszen és az EU polgárai megérdemlik, hogy világosan lássák, miről van szó. Azt gondolom, hogy itt annak a kísértésnek engedünk, hogy ezt a rossz gyógyszert, ami nem működött, mert nem a jó gyógyszer volt, most elkezdjük a dózist emelni a rossz gyógyszerből. Miért mondom ezt? Tudjuk, hogy Görögországban súlyos problémánk van az ottani igazgatási struktúrával ez a probléma attól nem javul meg, hogy azt mondjuk, hogy a Görögországnak jutatott forrásokat megemeljük. Ettől még az igazgatási struktúrájuk rossz marad. Ez volt az oka annak, hogy Görögország eddig nem volt képes lehívni ezeket az összegeket. Vagyis óvatosnak kell lennünk, amikor azt mondjuk, hogy programot hozunk létre, forrásokat tervezünk be, és majd minden megy, ahogy kell. Én továbbra is egy strukturális koncepcióra számítok, egy tényleges segítség ügyében Görögországnak, és ha ezt megtennénk, nagyot lépnénk előre. Köszönöm szépen, csak egy dolog, a parlamentet tájékoztatni kell majd arról, hogy Görögország elkötelezettségei a reformok bevezetését illetően tényleg megvalósulnak-e, nem csak puszta szavak. Pedig az asszony. Presidente, creo que fue un acierto que la comisión presentara una modificación. Köszönöm. Azt gondolom, hogy hogy arról volt szó, hogy a bizottság a strukturális alapokról, megváltoztatásáról eh, hoz szabályokat, új szabályokat. Ez jó ötlet volt, az, az is világos volt, hogy a 100%-ra emelt eh, EU-s hozzájárulás eh, be fog következni, ami szerintem egy jó döntés volt. Ugye a 2014-es, 2020-as időszakra a a hatás az összességében neutrális, azonban az elkövetkezendő évekre nem az, mert ez további kifizetéseket jelent az elkövetkezendő években, és adott esetben, amikor nem kerül kifizetésre mondjuk 20 millió euró, annak komoly hatása lehet az adott projektre. Tehát eh, itt gondolnunk kell arra is, hogy ez a parlament már gyakran beszélt a kifizetési problémákról, és arról, hogy nekünk el kell érnünk, hogy a megítélt pénzek, ezek a kötelezettségvállalások megvalósuljanak. E, Görögország esetében itt most további problémák fognak keletkezni, mert végső soron arra számítok, hogy további kifizetetlen számlák fognak keletkezni. Ez nem jó e, dolog. E, a bizottság az el fog tudni bújni, a görög ügyek mögé, e, és azt fogja mondani, hogy a görög e, gyorsítás frontloading miatt e, vannak további kifizetetlen számlák, és így nem valósulnak meg majd azok a célkitűzések, amelyeket kitűztünk magunk elé a késedelmes kifizetések kezelésére. Köszönöm szépen, elnök úr. A zöld frakció nevében elmondhatom, hogy a csomagot erőteljesen üdvözöljük, és az egyszerűsített eljárást is. Ma részletes vita folyt erről, elnök úr ezt is említett a regionális szakbizottságban. Néhány kolléga itt is van, Krétő biztosasszony bemutatta ezt a csomagot, és azt gondolom tényleg ennek a lehetőségnek a fontosságát, eh, hogy előre hozzunk beruházásokat, nem szabad eh, alulbecsülni. Úgy gondoljuk, hogy a strukturális alapok eh, fontos szerepet játszanak a görög gazdaságban, és nagy részét adják az állami beruházásoknak Görögországban és Az imént hivatkoztak a hiányos igazgatási struktúrákra Görögországban. Ez a csomag éppen erre reagálna a technikai segítségnyújtást is tartalmaz ez a csomag, amit mi rendkívül fontosnak tartunk. Tehát azt gondolom, hogy parlamenti képviselőként van egy felelősségünk, hogy gyorsan reagáljunk, és ebben az egyszerűsített eljárásban időben reagáljunk, és azt gondolom, hogy egy levél is születik azzal kapcsolatban, hogy hogyan folyik el ez, milyen folyamatokat alkalmazunk, és és a kötelezettségvállalásokat is részletesebben taglalja. Azt gondolom, hogy gyorsabb és határozottabb fellépés részünkről mindenképpen fontos jelzés lehet a tanács előtt folyó vitához. Manka úr. Plán komisszió v oblasti platieb, ktorý sme... Köszönöm. E, ami a bizottság által a kifizetésekre vonatkozó menetrendet illeti, ugye abban az szerepel, hogy 2015-ben kifizetjük azokat a számlákat, amelyek az új programokhoz kapcsolódnak, illetve a régi e, számlákból is kifizetünk jó, jó néhányat, ami azt jelenti, hogy a végén 20 milliárdos kötelezettség marad. az, hogy ennek a végrehajtását most e, késleltetik, az nyilvánvalóan nem jó hír, akkor ez az egész ugye csúszni fog, ami azt jelenti, hogy a, felmerül az a kérdés, hogy e, ezzel az új pénzzel lehetne fizetni a kifizetetlen számlákat, ami azt jelenteni, ugye, hogy 20 helyett 19 milliárd legyen a kifizetetlen számla. Monsieur le Président. Aubergé úr. Euh, Köszönöm, elnök úr. Vannan asszony is utalt erre. Ma délelőtt a regiben voltunk, illetve a koordinátorok ülésén is. És több dolgot hangsúlyoztunk. Először is úgy gondolom, hogy üdvözlendő a bizottság reaktív eljárása, nevezetesen, hogy ezt a rendeletet javasolta nekünk. Ugyanis időzavarban vagyunk, és nagyon örülök, hogy a parlamenti bizottság az Európai Parlament részéről, ezt a dimenziót is ö, figyelembe véve el, egyszerűsített eljárást alkalmaz. Ugyanis ez az időzavar, hogyha ezt a csomagot nem a legjobb határidő belül ö, fogadták volna el, azt jelentette volna, hogy Görögország nem rendelkezett volna megfelelő likviditásra, amire szüksége van, és egy csomó programot leállított volna, amelyeket mindenképpen ismételten be, be kell indítania, és főleg azokra gondolok itt, akik várják a kifizetéseket. A második dolog, amit hangsúlyozni szeretnék, többen is ö, sok mindent ö, mondtak, amikre figyelmesen, amelyeket figyelmesen meghallgattam. A strukturális alapokkal kapcsolatban van bizonyos probléma sor, de ez nem csak Görögország, hanem az összes európai régió vonatkozásában felvetődik. Ha az alapok felhasználását életi, szemben azzal, amit az emberek gondolnak, Görögország nem abban a régióba tartozik, tartozik, amely a legkevésbé jól hasznosítja a hiteleket. Úgyhogy ez nem igazi probléma. Az igaz, hogy Európában minden régióban szükség van az egyszerűsítésre. Arra, hogy véget vessünk minden bürokráciának, amely az érintettek feladatát nehezíti, és Remélem, hogy a bizottságnak írandó levélben erről is szó lesz. Végül pedig, amit szeretnék kiemelni, költségvetési szempontból teljesen semleges a rendelet javaslat, további költségeket nem idéz elő. Köszönöm szépen. Köszönöm a szót. Nagyon rövid leszek, elnök úr. Szemben azzal, amit kollégáim mondanak, szerintem ez nem jó ötlet, főleg két oknál fogva. Először is, politikai szempontból. Úgy gondolom, hogy a katasztrófát követően, amelyet Görögországban előidézett a bizottság, három tervel, kettő nem sikerült, és a harmadik is valószínűleg kudarctulal, mert véleményem szerint nem a reális problémákra koncentrál Görögországban. Úgyhogy szerintem, ha azt mondjuk, hogy jó, igen, javasoltunk egy programot, akkor lássuk, hogy hogyan tudunk egy kicsit több pénzt adni. Második dolog, szerintem nem hatékony, mert Görögország problémája szerintem sokkal nagyobb, és ezt eurónak hívják. Ha ma hamarabb adunk pénzt Görögországnak, kis előnyöket, egy pici ösztönzést a gazdaságnak, ez teljesen kiégeti az a tény, hogy ennek az országnak túl erős a pénze a gazdaságához képest, és ezt egyszerűen nem lehet megtartani. Úgyhogy gyakorlatilag idézőjelben ez a pénz végül is az ablakon lesz kidobva. Ami a kifizetéseket illeti. Nagyon jól elmondta egy csomó kollega, hogy ma óriási problémát jelent a kifizetések köre. És mit teszünk? Nos, ezt a pénzt előre hozzuk, más kifizetések késleltetésével a strukturális alapok vagy más területeken, 20 milliárd euróról van szó 2015-ben, amiket még nem fizettünk ki. Hát úgy tűnik, hogy ez nem egy aprócska összeg, és ebben az esetben a bizottság javaslata számomra úgy tűnik, hogy gyakorlatilag nem oldja meg a görögországi problémát, hanem egy másikat hoz létre az európai költségvetésben, ahol már sokkal súlyosabb a helyzet, Úgyhogy ugye próbálja az Európai Parlament már azt megoldani, hogy a, ö, hogyan lehetne kifizetni a számlákat. Úgyhogy nem csak Görögországban, hanem más tagállamokban is várják már ezeknek a számláknak a kifizeti, kifizetését, és ennek bizony van hatása más tagállamok gazdaságára is. Ezért aztán úgy gondolom, hogy ez nem jó ötlet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Freza úr, nagyon röviden kérem, tekintettel az időre, és annak előre haladott voltára, mert azok alapján, amiket önök is elmondtak, a bizottság kért pontosításai alapján megfogalmazom ezt a levelet. Szeretnénk, hogyha sikerülne ez a terv, hogyha sikerülne taprálítani Görögországot, de ami a programozását illeti a kifizetéseknek, bizony lesz következménye erre, és szeretnénk, hogyha egyéb hitelezőket sem érintene ez súlyosan. Köszönöm, elnök úr, rövid leszek. Tehát, először is, még egyszer elmondom. Itt arról van szó, hogy bizonyos kifizetéseket előre hozunk, ahogyan elhangzott ez már. Görögország esetében a probléma, amit meg szeretnénk oldani, az a likviditás problémája. Ez is elhangzott már. Nincsen abszorpciós problémája Görögországnak 2007-2014-es időszakban. A lehetőleg gyorsabban használták fel az összegeket, és ö, nagyon sokat segítettek is ö, nekik abban, hogy jobb legyen az administratív struktúra, de az utóbbi időben likviditási probléma merült fel, az állami társfinanszározási fél részéről, mert olyan határidők jelentkeztek a kifizetések terén, ugye mindenki tudja, amelynek következtében ugye összegyűjtötték az összes kifizetéseket, és felhasználták arra, hogy ezeket rendezzék. Itt még egy dolga szeretném kiegészíteni az előtte elmondottakat, ezt talán kellett volna említenem. Volt még egy feltétel a likviditással kapcsolatban, ami arra a pénzre vonatkozik, amely az előfinanszírozás céljából rendelkezésre áll. Ez a euh, uniquement utilisable pour... Angolul ring fencingnek hívják. Tehát csak a kedvezményezetek használhatják fel, senki más. És a parlament is már garanciákat hozhat létre ennek érdekében, mert korábban ez nem így volt. Két milliárd költség jelentkezett 2016 között, hogyha nem lehet kifizetni azt, amit kellett volna. Nos, ennek oka, hogy a tagállami becsléseken alapul mindez, és ennek következménye, hogy bizonyos 2016-os kifizetéseket a következő évre tolált. Ezen kívül vannak olyan tagállamok, ahol bizonyos programok esetében 2016-ról 17-re kerültek át ezek a programok, vagy rész, egy részük. Tehát azok a célok, amelyek a kifizetési terven alapultak, úgy alakultak, hogy maradunk, illetve tartjuk magunkat ahhoz, amihez eddig. 20 milliárdot tippeltünk a késedelmes kifizetéseknél, de valószínűleg kevesebb lesz. Nincs kizárva, mert a visszafizetéseknek csak egy részéről lesz szó, mint amit eddig meg, ahhoz képest, amit eddig megbecsöltek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tehát akkor szeptember 14-én fogom aláírni a levelet, és megbeszéljük nyilván a tartalmát is. Köszönet a bizottságnak, köszönet Feza úrnak, és mint előadó, egy olyan vélemény témájában, amely az európai szemeszterről szól. Szeretnék beszámolni arról az jelentésről, amit javasolni szeretnék önöknek. A szemeszter költségvetési ö, dinamikájáról szól, először is a stratégiai beruházásokról szóló szavazatra gondolok, ez a magánberuházásokat lendíti elő a bizottság kívásának megfelelően 2014. november 28-án, és aztán 2015-ben ez volt a legfőbb motorja. 2014-ben a ö, kötelezettségvállalási ö, előirányzatokra utalnék, illetve a, a, az előzetes kifizetések, a, a fiatalok számára. Mindenki nagyon jól tudja, hogy szükség van arra, hogy a fiatalok valamilyen perspektívával rendelkezzenek, hogyha figyelembe veszük azt, hogy a fiatalok körében mekkora a munkanélküliség. Tehát ezen jelentés kapcsán szeretnék rámutatni arra, hogy az öt elnök jelentése a gazdaság és, az Európai Gazdasági és Monetáris Unióról üdvözlendő, és milyen nagy szükség van arra, hogy ennek végrehajtását sürgessük. Így lehetne hangsúlyozni azt, amiről beszéltünk ma délelőtt a koordinátorok ülésén, nevezetesen, hogy gondolkodjunk el azon, hogy milyen pénzügyi és költségvetési keretet adhatnánk az eurózónának emlékeztetésképpen elmondanám, hogy az előadói ennek a jelentésnek a költségvetési stabilizációs mechanizmusról beszéltek az eurozónában. Ez mit jelent? Tehát szükség van arra, hogy ezzel a problémával foglalkozunk, és itt a parlamentben beinduljon egy vita ezen kezdeményezés kapcsán, és ne csak a tanácsban. Üdvözlöm a rendelet elfogadását, amely létrehozza a stratégiai beruházások alapját, beruházási alapját, hangsúlyozva, hogy José Manuel Fernández elképzelése volt az a parlamentben, hogy hogy az FC finanszírozásának hatását minimálisra csökkentse. Ennyit szerettem volna elmondani, ezt írásban így foglaltam össze, illetve így próbáltam elmondani. Ki szeretne hozzászólni ehhez a témához? Emlékeztetésképpen el szeretném mondani azt, hogy szeptember 10-e módosító indítványok beadásának határideje. Ezeket szeptember 30-án vitatjuk meg és szavazunk. Az elkona felelős bizottság október 13-án foglalkozik ezzel, és az októberi harmadik plenárison foglalkozunk vele, ez az európai szemeszterrel foglalkozó ülés. Ha senki nem kér szót, akkor tovább lépnék, és Jens Geyernek adnám meg a szót, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap témájában. Parancsoljon. Oké, okay. cada vez vamos quedando. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Egyre kevesebben vannak, ahogy ugye halad az idő. Gyorsan ismertetni szeretném a kiigazítási alap ezen fellépését. Ez megint egy olyan ágazat, a, amelyet már korábban is segítettünk, az autógyártás. Opelről már volt szó korábban is, most a német Opelről van szó a recesszió miatt, ahogy ezt önök is tudják, az új autóeladások száma csökkent, az Opelnál 39%-os volt a csökkenés, az Opelnek Bohumban volt egy gyára, ahol 55%-kal csökkent a termelés, aminek nyilván nagy hatása volt az egész üzemre. 2692 eh, munkás vesztette el az állását. A cég az Európai Bírósághoz, az Európai Bizottsághoz fordult, hogy szabadítsanak fel 11 eh, millió eurót eh, segítségnyújtásra. Az Európai Bizottság 60%-ot ítélt oda, ami 6,9 millió euró az összes eljárási feltételnek megfelel a kérés, a határidőknek megfelel, az adminisztratív követelményeknek megfelel, éppen ezért én ajánlom az önök pozitív megfontolására. Köszönöm, képviselőasszony. Köszönöm szépen. Röviden kiegészíteni, mert az Ample globalizációs alappal foglalkozó szakcsoportjának vagyok tagja. Igen, itt vita folyt erről, mint a Leo Solar esetében korábban, mert tisztázni kell, hogy a források, amelyek a globalizációs alapból felszabadulnak, Nos, törvényesen előírt intézkedés nem válthatna fel a mindenkori tagállamban, mert az alapszabályai szerint ilyen nincs, hogy ezzel fizessenek ki haza szükséges intézkedéseket. Mint az Elejó Szolár esetében itt is van egy ilyen kérdés, hogy a transfer rövid idei munkavállaló pénz, tehát átmeneti kifizetés törvényben előírt intézkedése Németországban a zöldeknek vannak módosítóikkal ezzel kapcsolatban, mert tisztázni szeretnénk, hogy ez az alap előírásait betartja. Köszönöm. Más nem kér szót el szeretném mondani, hogy a módosító indítványokat legkésőbb szeptember 15-ig kell benyújtani, ennek megvitatása és szavazat szeptember 30-án lesz a szakbizottságban. Fernández úré a szó, aki Rübik urat helyettesíti, a globalizációs alap kapcsán a szolidaritási alap a, gen, a Ford Genk témájában parancsoljon. Genk, bocsánat. Je vou apresentar eh, eh, um relatório em nome do meu colega Paulo Rubik. Eh, a candidatura... No, Paul Rubik kollégám nevében szeretném ezt a jelentést egészen röviden taglalni. Egy olyan kérelemről van szó, amelyel szeretnénk munkanélkülévé vált embereknek segíteni. Olyan cégeknél dolgoztak, amelyek nehéz helyzetbe kerültek. 4881 embert bocsátottak el. A teljes összeg egyébként mintegy 10 millió euró lenne, és 60%-os részesedés lenne az, amit szeretnénk az elképzelések szerint, vagy szeretnének az elképzelések szerint problémát nem látunk ebben, mert betartják a rendeletet. Gondol, úgy gondoljuk, hogy az alapból ez finanszírozható, hogy minden egyes munkavállalónak segíteni tudjunk hiszen ők a globalizáció miatt váltak munkanélkülévé. Köszönöm, nincsen senkinek ehhez hozzáfűzni a Döpré úr következik. Köszönöm, elnök úr. Én vagyok az ALDE Shadow ezzel a témával kapcsolatban. Egy pontosítást mondanék, ugye egyrészt ön Zsenknek ejtette Henk nevét, Eh, ami, ez, ami egy flamand város, eh, tehát hollandul ejtjük. Eh, a G-t általában H-nak ejtik a flamandok. Nos, Fernandes úr ezt a dossziét már ismertette. Ez tényleg egy emblematikus ügy, ami gyakorlatilag egy rémálom ebben a belga régióban. Itt autogyártásról van szó, Ford üzemről, amely az európai túltermelés miatt, ugye, amely számos vállalatot sújt, ez a cég a Ford vezetésével megállapodott a szakszervezetekkel a, a, eredetileg arról, hogy 2020-ig eh, a munkahelyek megmaradnak. Ez 2010-ben e, eh, történt meg. 2012-ben megerősítette ezt a megállapodást eh, az igazgatóság, tehát hogy 2020-ig megmaradnak a munkahelyek, és aztán októberben bejelentette a bezárását az üzemnek, ami elképesztő brutalitásra val. Ez, ugye ez, ez, ez a régió Belgiumban nem a legiparosítottabb, ami a munkanélküliségi arányt azt azonnal felnyomta, más helyeken is munkanélküliséget okozott, és drámaian megnövelte a munkanélküliséget a gazdasági, gazdasági teljesítménye több mint 2%-kal csökkent ennek a belga tartománynak, és nyilvánvaló, hogy ez egy olyan régió, amelyik nem iparosodott, tehát az új munkahely keresése az igen nehéznek ígérkezik, és ez a kontextus, amit szerettem volna önökkel ismertetni. A genki termelést Spanyolországba vitték át, profitáltak. Ő, a spanyol képviselő, az nagyszerű szolidaritásról tett tanúbizonyságot, hogy ezt az ügyet így vitte. Köszönöm. Akkor a raportőr erős meggyőződését bizonyította, ugye? Igen, köszönöm ezt, a, ezt az érvelést, ezt a szívből jövő érvelést. Engem már ezek az eddigi adatok is meggyőztek, de most eh, különösen meg vagyok győzve. Az utolsó hozzászólónk Andrei Novakov, illetve az utolsó eh, anyag Andrei Novakov, amely egy olyan jelentésről szól, hogy a szolidaritási alapot mobilizáljuk a bulgáriai és görögországi katasztrófák eh, következményeinek elhárítása céljából. Köszönöm, elnök úr. A rómaiak azt mondták, hogy vox populi vox dei, ugye a nép hangja, Isten hangja. Mi mostanában nem annyira a nép hangját akarjuk itt hangoztatni, hanem a nép érdekében megszólalni, azt bizonyítani, hogy Európa az nem csak irányelvekből és rendeletekből áll, hanem leginkább a szolidaritásról szól. A szolidaritást azonban időben kell nyújtani. A segítség csak akkor ér valamit, hogyha időben érkezik, sok tízmillió eurós kár keletkezett Bulgáriában a, az áradások miatt, ezek aláásták a, ezek elpusztítottak akár nagyon komoly közösségi épületeket, operákat, operaházat, közösségi házakat, szennyvízhálózatokat pusztítottak el. Olyan, olyan nagy katasztrófáról van szó, amely különösen súlyos, mert egy viszonylag szegény országot sújtott. 400 millió volt akár Görögországban, 10%-áról Amerikáról van szó a kárnak. E, ugye Amerikában egy 50 szövetségi állam van, Eh, és eh, mindenki, aki ott él, mégis amerikainak tartja magát elsősorban, és csak utána az adott államból valónak. Nem tudom hányan eh, azonosítják magukat elsődlegesen Európával. Nekünk azt kell elérnünk, hogy az emberek Európá, európainak érezzék magukat jó időkben is, és rossz időkben is. Itt most Bolgár, Bulgáriát sújtó katasztrófáról van szó, ugyanakkor én azt szeretném, hogyha mostantól kezdve, amikor egy ilyen katasztrófa bekövetkezik, ugyanazt az eljárás rendet alkalmaznánk, vagyis hat hónapon belül adnánk a pénzeket. Tudjuk, hogy ez az alap nem segélypénzeket oszt, nem, nem azonnali befizetésekből hozzák össze ezt az alapot, késedelmet szenvednek a kifizetések az alap működése miatt. Én támogatom, hogy ezt a jelentést megszavazzuk, mert akkor a lehető leggyorsabban sikerül ezekre a katasztrófákra reagálni. Azt szeretném, hogy a jövőben az ilyen katasztrófák esetén a lehető leggyorsabban tudnánk lépni, és a lehető leggyakrabban, leggyorsabban tudnánk kifizetéseket eszközölni. Köszönöm. Köszönöm ezt az ismét meggyőző érvelést, és hát ugye gyorsítani kell a kifizetéseket. Ezt fölírták az illetékesek is, ebben egyetértünk ezzel a napirend végére is értünk. Van-e még más kérdés? nincs, akkor arról szeretném tájékoztatni önöket, hogy szeptember 14-én és 15-én Brüsszelben lesz a következő ülésünk. Ezzel a mai ülést berekeztem. Köszönöm. Vita.